La Presidente. La seduta è aperta. Megnyitom az ülést. A rend értelmében a káza jelentéssel fogunk foglalkozni. A hozzáadott értékadó jövőjéről szól ez a jelentés. Meg is adom a szót Káza úrnak négy perc. Grazie President, Commissario, Onorevoli Membri. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselő hölgyek és urak! Ez a jelentés a konzultációs folyamat egyik állomása. 2010. decemberében kezdődött ez, amikor zöld könyvet jelentetett meg a bizottság a HIA jövőjéről. A jelenlegi rendszer nem megfelelően alkalmazható a belső piacra, és a rendszernek nagyon komoly öm, bürokratikus költsége és terhe van, és ez túlságosan nagy terheket ró, nagy terhet ró a ö, vállalkozásokra. A csalásokra is ö, nagy lehetőség nyílik a jelen ö, rendszerben, illetve a határon átnyúló tranzakciók esetét sem megfelelően kezeli, ugyanis ez is a jelenlegi rendszerben a határon átnyúló tranzakciók esetében is lehetőség van a csalásokra, és ez megkárosítja sok millió euróval a tagállamok államkasszáját. Nagyon komoly konzultációra került sor az érintett felekkel. Számos szervezettel találkoztam, például a KKV képviselőivel, elmondanám, hogy milyen következtetésre jutottunk. A jelentés egyik legalapvetőbb eleme az, hogy a státuszkvót el kell ismernünk, és a, szárm, a nem a származási hely, hanem a rendeltetési hely elve felé kell elmozdulni. Tehát egy határon átnyúló, de az Európai Unió határain belül működő vállalkozásokra vonatkozik ez. Ez olvasható egyébként a bizottság zöld könyvében is. Korábban a származási hely elvét tartottuk követendőnek, ez sajnos nem volt működőképes, úgyhogy el kell ezt vetni, és jó alternatívát kell találnunk. Ez lenne a rendeltetési hely elve, ez csak akkor lehet, csak ez lehet csak ez lehet megfelelően hatékony, és csak úgy működhet ez megfelelően, hogyha egy egyablakos rendszer bevezetése kíséri ezt, 2015. január 1-től. Ennek az lenne a hatása, hogy a vállalkozások ö, ö, bürokratikus terheit csökkenti, illetve megkönnyíti a határokon átnyúló tranzakciókat. Nagyon sokan vannak, akik harmadik országokkal vannak üzleti kapcsolatban még akkor is, és sokan ezt preferálják az Európai Unión belüli kereskedelemhez képest, még akkor is, hogyha egységes belső piacunk van. Ezért fontosnak tartom azt, hogy további kutatásokat végezzünk a rendszer egyszerűsítése érdekében. A tanulmányok, az eddigi tanulmányok eh, értelmében az adattárház modell beszedési modell lenne a legmegfelelőbb ehhez, jó infrastruktúrát kell kiépíteni, és nagyon óvatosan kell ezt a modellt kiépíteni. Úgy gondolom, hogy további tanulmányokra van szükség, hogy megnézzük, mennyire lenne életképes ez a modell. Természetesen az is célunk, hogy az administratív terheket csökkentsük. Ez különösen a KKV-k szempontjából fontos. a adóbevallások gyakoriságát is csökkenteni kell, a mentességek rendszerét is egyszerűsíteni kell, és az elkormányzást különböző módjait jobban népszerűsíteni kell, különösen a, az adóbevallások, a héja bevallások tekintetében. Köszönöm, ennyit szeretem mondani, most a kollégá következik. Elnök, köszönöm szépen. Most semet a biztosnak adom meg a szót. Mrs. President, honorable members, I would like to thank the European Parliament uh, and in particular Mr. Kaza. Köszönöm szépen. Elnök asszony, és köszönöm Kásza úrnak ezt a pozitív kicsengésű, konstruktív jelentését a héjáról, a héja jövőjéről. Amikor a bizottságunk hivatalba lépett, éreztük, hogy eljött az ideje annak, hogy felülvizsgáljuk az európai héjrendszert, rendszert, amely 40 éven át volt nagyjából ugyanolyan Európában. Itt az ideje annak, hogy új, modern helyrendszert alakítsunk ki, amely kompatibilis a belső piac, egységes piac szabályaival és az új típusú bizniszmodellekkel, annak érdekében, hogy garantáljuk a jó működését, sőt növeljük annak hatékonyságát hosszú távon. A zöld könyv, amely a helye jövőjéről szól, és amelyet múlt decemberben mutattunk be, az első lépés volt, az első mérföldkő volt ezen az úton. Az érintettekkel intenzíven egyeztettünk, ők is kifejezték, hogy szükség van a vitára. Több mint 1700 eredeti javaslatot kaptunk. És valamennyien szinte azt mondják, hogy a jelenlegi VTH-rendszer túl bonyolult, kijátszható és különösen a határokon keresztül nyúló tranzakciók esetén nem működik. Ez korlátozza az egységes piac működésének hatékonyságát, különösen a kis méretű vállalkozások számára. Ebből egy következtetés már is levonható, az, hogy ö, nagy várakozással várják a mi kezdeményezésünket, amelyen megpróbáljuk a helyi rendszer valamennyi aspektusát átölelni, és a szereplők, a gazdasági szereplők és a közérdekeit is figyelembe kívánjuk venni. A következő mérföldkő ezen az úton a helye reformja kapcsán a kommunikáció lesz még idén. Megpróbáljuk azonosítani azokat a pontokat, amelyekre felépíthető egy egységes stratégia és egy hia rendszer. Nyilvánvaló, hogy a hia kapcsán felmerülő problémák valamennyiét nem lehet egyszerre kezelni, megoldani, tehát ki kell találni egy időtervet, és prioritásokat kell kijelölni, hogy melyek a rövid távon megoldandó problémák, és melyek azok a területek, ahol még további munkára, gondolkodásra van szükség, és amelyek megoldása csak hosszabb távon várható. A közölgő vitában, a kollégium ugye a jövő évi programjáról fog vitázni nem sokára, új ösztönzőket javaslok, és új prioritásokat, Eh, ez a konszolidáció és a fenntartató növekedés lenne. Ebből konkrét javaslatok fakadnak majd a héja stratégiára vonatkozóan is. Gyors reakciós mechanizmust, eh, héja irányítási rendszert, a eh, biznisz közösség körében kívánunk kialakítani. Tisztelt képviselők! Az Európai Parlament véleménytervezetet írt ugyancsak az érintettekkel való tárgyalás után, és a bizottság véleménye szerint ez nagyon jó irányba mutat. Már most garantálhatom a háznak, hogy véleményét figyelembe fogjuk venni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. A Költségvetés Ellenőrző bizottság nevében Stász úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, kedves biztos úr. A költségvetési, szak, költségvetési ellenőrzési szakbizottság véleményének megfogalmazója vagyok, és főként a csalás elleni küzdelemről szóló zöld könyvvel kapcsolatosan foglalatoskodtam. Nem most kezdtük a munkát, sok éve foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Nemrégiben a számbevőszék készített egy jelentést, ahol sok hibáját említi a rendszernek. Saját kezdeményezésű jelentést készítettünk ezért, és a BOZ jelentésben is szerepelnek a javaslataink. Remélhetőleg javaslatainkat meg is valósítják. A rendszernek vannak gyenge pontjai, ami nagyon sok csalási ügyhöz vezet, 80-tól 100 milliárd euróig rúgnak ezek az összegek, ez hatalmas pénzösszeg. Az Európai Unió adócsalási ügyeinek nagy része ide tartozik ebbe a kategóriába. 200-tól 250 milliárd euróról van szó összességében, és hogyha az ember belegondol, hogy az adócsalási ügyek 100 milliárd eurót tesznek ki, akkor ez jól mutatja azt, hogy cselekednünk kell. Mindazonáltal határon átnyúló csalásról van szó, ezért határokon átívelően kell fellépni ezen csalásügyekkel szemben. A tagállamoknak együtt kell működniük, az Europollal, a Eurojust-tal, de az Olaf-fal is együtt kell működniük. Ez a köz, Költségvetési Ellenőrzési Bizottság egyik javaslata egyébként. Szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját, és a Gazdasági Szakbizottságnak is köszönetet szeretnék mondani, hiszen javaslataim nagy részét átvették. Az összes pont a 40-es pontig nagyon fontos, Köszönetet mondok a jelentéstevőnek és a gazdasági szakbizottságnak is, hiszen nem fordul elő sűrűn, hogy egy másik szakbizottság véleményét ilyen módon belefoglalják a jelentésben. Mint ahogyan mondtam, a határokon átnyúló együttműködésről van szó. A tagállamokban növelni kell a felelősségérzetet a e tekintetben. Véleményem szerint emellett szükség van arra, hogy létezzen egy egységes definíció ami a héja csalásokat illeti. Amikor a jelentésemet készítettem, nagyon sok emberrel beszélgettem helyben, többek között tisztviselőkkel, adóbehajtókkal, és mindannyian egy egységes definíciót követeltek meg, ami a csalást illeti. És fontos, egységes büntetőjogi intézkedések bevezetése is. Emellett szükség van arra, hogy egyszerűsítsük a folyamatokat, egyszerűsítsük a jogszabályokat és a csalás elleni küzdelemben. A jelentéstevő is elmondta, hogy a héjára vonatkozó teljes jogszabálycsomagot egyszerűsíteni kell, de e- ezzel egy időben konszolidálni és erősíteni is kell azt. Azok a tisztviselők, akik nap mint nap küzdenek a csalók ellen, azt mondják, határokon átnyúló bűncselekményekről van szükség, ezért az együttműködésnek is határokon átnyúlóan kell létrejönnie. Vannak nyilvánvalóan nyelvi korlátok, hogyha például egy tagállam héjára vonatkozó jogszabályait kell átolvasnunk, akkor nyilván nehézségekbe ütközünk. Ez egy probléma. Éppen ezért a héjára vonatkozó jogszabályokat legalább kettő vagy három nyelvre le kell fordítatni, németre, angolra, franciára, de erről nyilván még vitatkoznunk kell majd. Aztán van egy német-belga kezdeményezés egy hálózat kiépítésére. Úgy gondolom ez egy kiváló kezdeményezés, hiszen az is fontos, hogy legyen egy hozzáadott értéke az intézkedéseknek, a bizottságnak erre ügyelnie kell. Emellett az Európai Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a jelentéseket továbbítsa az Európai Parlamentnek, hogy minden átlátható legyen. Azt hiszem, ezek a legfontosabb elemei a jelentésnek természetesen szükség van új technológiák alkalmazására is, ugyanis azokkal ö, hatékonyabban járhatunk el a hiatcsalás ellen. De hogyha a mi javaslatainkat ö, figyelembe veszik, akkor az Európai Unió erősebb álláspontot képviselhet majd, és sikeresebb lehet a küzdelemben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. A Belső Piaci Bizottság nevében Ivanova asszony következik két percre. Ivanova asszony, úgy látom nincs itt a teremben. Így aztán a közlekedési bizottság nevében Ferber úré a szó két percre. Vagy ő sincs itt? Úgy látom, a képviselő úr nincs itt a teremben úgyhogy a frakciók nevében felszólaló képviselők következnek. Pallone úrnak adom meg a szót két perc. Eh, mm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nekem az a véleményem, hogy a belső piac fejlődéséhez arra van szükség, hogy hatékony és hatásos legyen a, a héja rendszer meghallgattam Káza úr véleményét, említette, hogy jelenleg hiányosságok vannak, ezeket kéne valahogy megoldani. Én mindenkit arra kérek, hogy gyorsan, gyorsan tegyük ezt, mert már így is késésben vagyunk. A következő héja rendszernek mindenképpen pontos és komoly harmonizációs szintet kell elérnie. Ennek versenyképességi vagy versenyelőnyei is lesznek, ebből a vállalkozások, illetve a fogyasztók is részesülnek, tehát alapvetően a belső piacnak jó az, hogyha van egy harmonizált héja rendszerünk. Főleg a határon átnyúló tranzakciók esetében igaz ez. Nos, csak akkor lehet ezt a rendszert megvalósítani, hogyha a tagállamok részéről egy igazi elkötelezettséget tapasztalhatunk, tehát a nemzeti egoizmust félre kell tenni. Káza úr utalt arra, hogy a bürokratikus formalitásokat le kell egyszerűsíteni, illetve az administratív díjakat is. Ez egy paradox helyzet, a kis vállalatok, a KKV-k relatíve sokkal többet fizetnek, mint a nagyvállalatok, különösen akkor, hogyha egy e- e- határon átnyúló tevékenységet végeznek ezek a KKV-k. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy jogbiztonságot élvezzenek a vállalatok. Arról is beszéltünk, hogy milyen modellek kellenek. Harmonizált modellekre van szükség, egyértelmű adórendszerek, de úgy kell ezt megteremteni, hogy ez előnyös legyen a KKV-k számára. A, követ, a jövőbeni héja rendszer, és elnézést kérek kollégák, hogy egy kis kitérőt teszek, nos, mindenképpen az adóköteles az adóköteles alapból kell kiindulnia. Nagyon jó lenne, hogyha nem csak azok fizetnének, és itt nem csak az áfára gondolok, akiknek bérjük és fizetésük van, köszönöm. Elnök, Komi kollégának adom meg a szót, aki Ferber urat helyettesíti, tehát a közlekedési és idegenforgalmi bizottság nevében fog hozzászólni. Elnök asszony, kedves kollégák! Nagyon sok európai államban vannak államháztartási gondok, ez mindannyiunk számára ismert. Úgyhogy nem elvi vitákat kell itt vívnunk, hanem meg kell nézni azt, hogy az adóaranyakat hogyan kezeljük, hogyan lehet belőlük hatékonyan kinyerni, vagy beszerni tőlük az adót, és ezzel kicsit helyrehozni az államháztartási hiányokat. Úgy gondolom, hogy gratulálnom kell, Káza úrnak nagyon jó munkát végzett, és a bizottsági zöldkönyv is nagyon jó kiinduló alap volt. Nagyon komoly változásokra van tehát kilátás a héja rendszerben. A csalások, az adócsalások csökkentése már sokszor elhangzott, ez komoly előny lenne, illetve Úgy gondolom, hogy a, hogy ezzel az új átlátható rendszerrel mindenképpen jobban föl lehet lépni az adócsalók ellen. Az administratív költségekről is szó volt. A vállalkozások, azon vállalkozások, amelyeket már így is nagyon megterheltük, nem kell, hogy egyébként is meg vannak terheltek, nem kell, hogy ettől még jobban szenvedjenek. Káza úr, világosan kifejtette, hogy ez az új rendszer mennyiben hozzájárul majd a belső piac kiteljesedéséhez. Az administratív egyszerűsítés mindenképpen hozzájárul a határon átnyúló tranzakciók fellendüléséhez is. Mindenképpen üdvözlöm ezt tehát, különösen egy ilyen pont, időpontban, mint a mostani, amikor a belső piacot mindenképpen ö, erősíteni kell. Gratulálok a kollégának, Szerintem ez egy nagyon kiegyensúlyozott jelentés, amely a lényegi dolgokra koncentrál, most már csak meg kell valósítani. Köszönöm. Elnök, a szocialisták nevében megadom a szót El Kadraui úrnak, három percet tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Gratulálok a kiváló együttműködéshez az előadónak. Nagyon gyümölcsöző volt ez, és az Európai Parlament így világos politikai üzenetet tud megfogalmazni a helye reformja kapcsán. Ez a rendszer, ezt a rendszert egyszerűbbé kell, átláthatóbbá kell tenni, és Káza úr jelentése kiváló eszköz ehhez, ahhoz, hogy a vitát tovább folytassuk, és eredményesen folytassuk le. A bizottság javaslatai is előremutatóak, ugyanakkor meg kell, hogy állapítsam, hogy az utóbbi években eltolódtak a prioritások a közvetlen adóktól a közvetett adók irányába, és ezzel még nem lesz elegendő, ez még nem elegendő a jóléti állam adó igényét megteremteni, ezért figyelembe kell venni azokat a javaslatokat is, amelyeket az adó jogalkotás az energia területén mond. Reformokra van ott is szükség. A héja fontos politikai eszköz a kormányok kezében, és közvetlenül hat a polgárok életére. Ösztönzőket lehet általa megfogalmazni, vagy el lehet terelni emberek fogyasztását bizonyos termékek, szolgáltatások felől. Ezért rugalmasan, rugalmasságot kell adni a tagállamoknak, hogy például különösen a közfeladatokat ellátó intézményeknek héja mentességet vagy kedvezményeket adhassanak a jövőben is. A prioritásokat meg kell fogalmazni a hiában is, a közlekedési ágazatban a légi közlekedés és a hajó közlekedés súlyosan környezetkárosító, és ö, a vasút szolgáltatásokon van héja, más ágakon pedig nincsen héja, ez igazságtalan a különböző ágazatok között. Ami a kulturális ágazatot illeti, fontos, hogy minden könyvet, kiadványt héja tekintetében hasonlóan bíráljanak el, a letöltött könyvek és a nyomtatott könyvek ugyanolyan elbírálás alá essenek. Ezt is meg kell vizsgálni, hogy ez hogyan valósítható meg. Ez feltétlenül segítene a hatékonyság szempontjából is, és elkerülhetőbbek lennének a csalások. Évente 100 milliárd euró folyik el a héjacsalások miatt. Ezt nem engedhetjük meg magunknak mostanában, ezt elfogadhatatlanak tartom. Sokkal erősebb ellenőrzésre, sokkal jobb együttműködésre van szükség a hatóságok között, és ez egy közigazgatási egyszerűsítést is feltételez. Ugyanakkor azt is, hogy újabb kiskapukat se teremtsünk bonyolult szabályokkal. Tehát valamennyünk mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy a fogyasztási ország szerinti héjakivetés legyen mérvadó, és ehhez összefogásra van szükség. Elnök asszony, úgy gondolom, hogy jó ez az anyag, jó kezdet, és ez alapján izgalmas vitákat lehet majd folytatni, és a bizottság javaslatait is vár. Köszönöm szépen, az ALDE frakció nevében Háglund úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálok a jelentéstevőnek, nagyon jó munka született. Ebben természetesen neki van oroszlán része, de az árnyék jelentéstevők is jó munkát végeztek. Általánosságban tényleg nagyon jó minőségű ez a jelentés. Az áfa mentességről szeretnék beszélni, a non-profit szervezetek esetében. Nos, bizonyára emlékeznek arra, emlékeznek arra hogy amikor ö, Strasbourgban a szakbizottságunkhoz látogattak, akkor milyen vitás kérdés fölmerült. Szeretném, hogyha ez az áfa mentesség megmaradna a non-profit tevékenységet végző szervezetek esetében. Számos kollégám ö, módosításokat terjesztett be, illetve ötletekkel állt elő. Ezeknek is témája ez a kérdés, ez az áfamentesség. Az önkéntesség évét, évek küszöbén nagyon fontosnak tartom ezt a témát. Az Európai Bizottság számos ország ellen eljárást indított, például Svédország ellen is ebben a témában, és azt hiszem, hogy nagyon sok olyan tagállam van, amely elhatárolódik a bizottság ebbéli cselekedetéről. Jó lenne, hogyha a bizottság tehát fölhagyna ezzel a folyamattal, az eljárásokkal. Ami az adócsalásokat illeti, ezek megfelelő hangsúlyt kapnak itt a, itt a szövegben, hiszen hogyha megfelelően felveszünk a harcot az adócsalások ellen, akkor az adóbevételek is számottevően megnövekednek. Utolsó témám. Az áfa olyan terület, ahol a harmonizáció felé haladunk. Nos, ugyanezt a, ez egy jó irány, ezt folytatnunk kell. Elnök, köszönöm szépen. Az ECR frakció nevében Fox úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Én is meg szeretném köszönni Kassa úrnak szorgalmas munkáját. Minden jelentés az adózásról vitákat fog kiváltani, mert eh, az adókivetés joga a tagállamok szuverén joga alapvetően. Ezért ebben a tisztelt házban, és ideértve a biztos urat is, úgy gondolják, hogy a tagállamoknak meg kell hagyni ezt a jogot, és mi konzervatívok is ezt gondoljuk. Ez a jelentés a héjáról sok jó dolgot tartalmaz, a pénzügyi tranzakció adó gondolata most ebből kikerült, ebből a szövegből. Örülök annak, hogy Kassa úr a igazgatási költségeket csökkenteni a vállalkozások számára, és elismeri azt is, hogy minden új héja javaslatnak kiskapumentesnek kell lennie, és be kell, meg kell, hogy akadályozza a körcsalásokat. Azt remélem a bizottságtól, hogy koordináltabb megközelítést javasol majd most, mint eddig, mert ez egy nagyon fontos lépés lehet az egységes piac jobb működésének megteremtése érdekében. Miközben egyetértek a jelentéssel, a 46-os bekezdéssel nem tudok egyetérteni. Azt mondja, hogy csak harmonizálják a tagállamok egymással az adókulcsaikat. A koordináció és a harmonizáció két különböző dolog. A harmonizációval a frakcióm nem ért egyet, mert ez már beleszólna a tagállamok szuverenitásába, ez maradja meg a tagállamok privilégiuma. Köszönöm. Köszönöm szépen a GUE nevében Huntis úrnak adom meg a szót egy percre. Kedves kollégák! Ez a jelentés olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek által segíthető, javítható lesz a bürokrácia, csökkentés elérhető lesz, de a jelentés és a bizottsági javaslat továbbra is nyitva hagyja azt a kérdést, hogy mi lesz az adó elkerüléssel és az adócsalással. Ugyanis óriási összegekről beszélünk, az adó elkerülés az én frakcióm számára fontos, megvitatandó kérdés, mert egyes felvetések szerint a közvetlen adózást be kéne fagyasztani, csökkentjük ugye a vállalkozás adót, ezáltal csökken a multi, multicégek adóterhe, és növeljük az áfát, a héját, amely viszont a fogyasztók terheit növeli. Tehát ez igazságtalan így, és az áfa, héja jövőjét úgy kell megfogalmazni, hogy igazságosság érvényesüljön, ne megint a polgárokon verjék el a port, és a szociális politika is szempont legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen. FD frakció nevében Páktász úr következik. Egy percre, köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Szeretném elmondani, mi a véleményem erről a jelentésről. A jelenlegi héja beszedési rendszer mindenképpen elavult. Minden hamarabb kitalálunk egy ezt helyettesítő új módszert, annál jobb. A héja reformról reformot nagyon gyorsan és hatékonyan kell megvalósítani, de azért figyelembe kell venni a fogyasztók szempontjait. Hiszen a fogyasztók a legfontosabb bevételi forrás. Nekik is tehát támogatni kell, tehát az ő részvételük is kell ahhoz, hogy hatékony legyen a rendszer. Olyan rendszert kell bevezetni, amely bizonyos kulcsfontosságú területeken alacsonyabb héjakulcsokkal működik. Köszönöm. Köszönöm szépen, most a függetlenek nevében Sinclair képviselő következik. Két perc. Köszönöm, elnök asszony. A héja néha a luxusadó kategóriába sorolódik, mert tényleg ugye a legszegényebbek nem engedhetik meg maguknak, hogy egyre magasabb héja kulcsokat fizessenek, ezzel meg lehet mérgezni a társadalmi békét, például, hogyha a benzinre, a háztartási tüzelőolajra kivetik. Az Egyesült Királyság adófizetőinek 15 milliárd fontjába kerül évente csak a közlekedés H fontjába, és az Egyesült Királyság kormánya most ráadásul ö, azt akarja ö, bevezetni, hogy, vagy mondani, hogy a héja az EU miatt ilyen magas. Szerintem a héja szintjét a nemzeti kormányoknak kéne megszabnia, és minden jövedelmet, ami a hiából bejön, maradjon a tagállamon belül. Például a háztartási tüzetlő alaj különösen vitatott téma, már a 90-es években is az volt, és a kormányok, a kormányok politikai hitelességű nagy részét elvesztették, amikor 15%-kal akarták növelni ezt az adókulcs arányt. Adó, az EU tagságra hivatkozva téve ezt, ezzel nem értek sikerült. Amikor 97-ben eltörölték ezt, akkor jött Gordon Brown, és megint az EU-ra hivatkozva megemelte a tüzelőolajadót, és megint a szegény emberek sorsát rontotta ezzel. Az egyszerű dolgozó emberek életével nem lehet így játszadozni. Köszönöm szépen! A többi képviselő következik. Azt hiszem, hogy Hökmark, úr nincs még itt a körünkben. Dan Ellis képviselő következik. Három percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr! Gazdasági szempontból a héjának rendkívül fontos a szerepe az államháztartás sok életében, illetve az európai pénzügyek szempontjából is. A jelenlegi héja rendszer természetesen fontos, de hatékonyságát mindenképpen növelni kell. A jelenlegi rendszer sajnos nagyon bonyolult, és el kell mondjam azt, hogy a európai vállalkozások életében a áfával, vagy a héjával kapcsolatos administratív terhek komoly akadályt képeznek. A nagyobb vállalkozások vagy vállalatok esetében relatíve könnyebb a helyzet, de a KKV-k életét a, a, nagyon megkeseríti ezt, és a KKV-k alkotják az európai vállalkozások 99%-et. A jelenlegi rendszer nagyon könnyen kiátszható, és ezen szempontok figyelembe vételével azt kell mondjam, hogy a jelenlegi jelentés, javaslat tartalma mindenképpen üdvözlendő. Ezek a kérdések ugye, tagállami, jelenleg tagállami hatáskörbe tartoznak. Meg kell próbálni harmonizálni ezt a dolgot, például a standard európai számla kiállítása jó ötlet, de alapjában ez nem változtatja meg a rendszer, de mindenképpen javít rajta. Úgy vélem, hogy a, ha megvalósítjuk ezt a rendszert, akkor több milliárd euró bevételre tehetünk szert. A határon átnyúló tranzakciók esetében is nagyon üdvözlendő lenne ez a, vála, ez a változás, és úgy gondolom, hogy be kell tartatni minden vállalkozással ezeket a szabályokat. A jelentés vizsgálja azt is, hogy a jövőben az adó kulcsokat, illetve az mentességet felül kéne vizsgálni. A szociális és, költség és környezetvédelmi megfontolások fényében kell ezeket felülvizsgálni. Például a tömegközlekedés esetében a 0%-os adókulcsról beszélünk. Ugye ez nem, jelent, nem szerepel a jelentés végső formájában, de szere, szerintem, illetve je, szeretném, hogyha megvalósulna az a lista, amit a parlament kért tagállamoktól, amelyben a csökkentett héja kulcsú termékek, szolgáltatások szerepelnének. Pozitívnak ítélném azt, hogyha a közúti biztonsághoz kapcsolódó termékek héja kulcsát is csökkentenénk. Köszönöm. Elnök, Schmidt képviselő következik két percre. fru talman, eh, herr kommissionär. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az előadónak is a kiváló munkát. A liberális frakció általában pozitívan áll a bizottság zöld könyvéhez. Több harmonizációra lenne szükség a héja területén a belső piac erősítése érdekében. Ugyanakkor még mindig nagyon töredezett a hírrendszer az egyes tagállamok különbözőek, ez sok akadályt jelent. Egy jobb, harmonizáltabb rendszer mindenképpen üdvözlendő. És a héja szintek, a kulcsok harmonizálását is támogatjuk. És a héja semlegesség elvét is magunkének valljuk, ez is kiváló javaslat, hogy a cégek és a vállalkozások ne legyenek kénytelenek fölösleges külön adókulcsokat megfizetni nemzetközi tranzakciók esetén. A regionális és helyi hatásait azonban meg kell vizsgálni ennek a kérdésnek. Nem szabad belenyúlni az önkormányzatok szuverén jogaiba, illetve a hatásai egyes országokban egy ilyen intézkedésnek különbözők lehetnek csökkentenünk kell a kivételek körét, feltétlenül, mert ez az administratív terhet is növeli, meg a bevételt is csökkenti. Ugyanakkor van egy olyan kivétel, amelyet támogatunk, ez pedig a héjamentesség a non-profit szervezetek számára. A bizottság Svédországgal szemben most eljárást folytat pont egy ilyen ügyben, Szerintem ez nem helyén való. Jól csinálták a svédek, amit csináltak. Több kolléga támogatja, hogy itt hallottuk is, a non-profit cégek teljes héjamentességének elvét. Jó lenne, hogyha a bizottságban is eluralkodna ez a vélemény, és éreznék, hogy az önkéntes munka megadóztatása, non-profit, nem haszon kereső tevékenység megérdemelni a héjamentességet. mentességet. Minden országban egységesen. Köszönjük a bizottságnak egyébként a szöveget, és a nehéz munkához sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Strejcsek képviselő következik egy percre. Jó napot kívánok mindenkinek. Csupán egy percet kaptam, úgyhogy próbálok röviden hozzászólni. Három dologról szeretnék beszélni. Először is gratulálok Káza úrnak, köszönet neki, politikai, nem politikailag korrekt szeretnék lenni, hanem tényleg ez a véleményem, hiszen ön nagyon elkötelezett tagja a parlamentnek már 7 éve, odafigyel az, a héjával kapcsolatos problémákról, és én pontosan tudom, hogy ön nagyon jól tudja, hogy miről van itt szó. Ugyanakkor van néhány aggodalmam. Attól tartok, hogy az úgynevezett zöld héja stratégia, amelynek lényege, hogy az energiahatékony és környezetbarát termékek esetében csökkenti a héja kulcsot, nos ez szerintem oda vezethet, hogy adócsalások alakulnak ki, ezt nem tudom elfogadni. ezt a problémát, tehát a kiátszhatóság problémáját ne felejtsük el, sajnos lejárt az időm, ennyi, köszönöm. A harmadikat majd máskor elmondom Kázának. Káza úrnak. Grazie. La parola all'onorevole Morgan. Köszönöm szépen, Morganti képviselő következik. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Először is köszönetet mondanék Káza úrnak az elvégzett munkáért, a jó jelentésért. Nagyon meg vagyok elégedve, hiszen az administratív egyszerűsítésről, a bürokratikus terhekről nagyon sok szó esik ebben a jelentésben. Az elektronikus kormányzásról is szó van, és azt gondolom, hogy az ilyen típusú változások nagyon sokat segítenének, főleg a KKV-kon. Egy módosítást nyújtottam be, és ezt el is fogadta Káza úr. Ennek a lényege az, hogy a KKV-k esetében az egész Európai Unió területén csökkentsük az áfa kulcsot. Ez szerintem azzal az eredménye jár, hogy a, az ifjú ö, vállalkozók jobban hozzáférnek az uniós piachoz. Úgy vélem, hogy mindenképpen meg kell reformálni a héja rendszert, hiszen jelenleg nagyon kiátszható a rendszer, nagyon sok adócsalásról van tudomásunk, főleg az utolsó években. Köszönöm szépen, mondja az elnök Vertman úr vagy Elnök asszony, kedves kollégák! A HIA nagy jelentőségű bevételi forrásként, különös tekintettel a nagy költségvetési hiányra a tagállamokban, ezért örvendetes mindenféle javítása a rendszernek. A HIA rendszer olyan jogszabályokon alapul, amelyeket EU-s szinten fogadtak el, és az egyes tagállamok végrehajtják, alkalmazzák azokat. A legfőbb alapelve a gyakorlati megvalósíthatóság kell, hogy legyen. Az Európai Bizottság zöldkönyve főleg azt sérelmezi, hogy a jelenlegi rendszer túl összetett, és nem tesz eleget egy valódi belső piac követelményeinek. A jelentéstevő által követelt szabályozás, amely egy széleskörű héjarendszerre alapul, lehetőleg kevés kivétellel egy logikus megközelítés. Csökkenteni kell a vállalkozások társuló költségeit, és a rendszernek hozzá kell igazodulnia a belső piac követelményeihez. Az adóbevételek biztosítása céljából nagy mértékben csökkenteni kell a visszaélési lehetőségeket, ez a leghatékonyabb megközelítés. Remélhetőleg a jogszabályok egyszerűsítése révén a jövőbeni irányelvek megvalósítása a tagállamokban talán némileg problémamentesebb lesz, és én is köszönöm a jelentéstevőnek a kiváló jelentést, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Fejó úr két percben. Elnök asszony, az a jelentés, amelyről ma beszélünk, a megfelelő irányba mutat. A jelentés a héjának egy új megközelítését vázolja fel, és különféle javaslatokat tartalmaz, amelyek remélhetőleg ösztönzőleg hatnak majd arra kezdeményezésre, amelyet az Európai Bizottság nem sokára bemutat a parlamentnek. Ezért üdvözlöm a jelentést, köszönöm a jelentéstevő Káza úr munkáját, jól ismerem őt, és tudom, hogy milyen fontos számára ez a kérdéskör. Ez kiderül a jelentésből is, hiszen a jelentéstevő utal a jelentésében arra, hogy a HÉA e egy állami adó, de nagyon fontos szerepet tölt be a piac számára is, hiszen nagy kihatással van a belső piacra. Ez az oka annak, hogy rendkívül fontos, ahogyan benne áll a jelentésben és hogy a jövőben a felhasználók, fogyasztók számára csökkenjenek a költségek, kevesebb legyen az administratív teher a vállalatok számára, és határozottabban fellépjünk az adócsalás ellen. Ez benne áll a jelentésben, és ezáltal az adóbehajtás rendszere is javulna. Fontos azonban az is, hogy egy olyan időszakban, amikor a tagállamok növelik az adóterheket, az adó visszatérítést is figyelemmel kísérjük. Ez nagyon fontos a KKV-k számára, hiszen gyakran a KKV-knak héját kell fizetniük, és sokáig kell várniuk az adó visszatérítésre. Ezért egy olyan rendszerre van szükség, amely különös figyelemmel fordul a KKV-k felé, ahogyan ezt a jelentés is javasolja hiszen a kis és középvállalatok képezik a gazdaságunk motorját. Jelenleg pedig nehézségekkel küzdődnek ezek a vállalatok, éppen ezért még aktívabban kell fellépnünk ezen a téren. Azt hiszem, hogy a parlament egy jobb adórendszerért száll sikra, ez a jelentés is ezt bizonyítja. Köszönöm szépen. Korea úr, következik három percben. Köszönöm szépen, elnök asszony tisztelt biztos úr, azt hiszem, hogy egy nagyon jó jelentést terjesztett elő Káza kolléga, de fontos feltennünk a kérdést, hogy a helyet felül kell vizsgálnunk az Európai Unióban, és a válasz igen, szükség van erre a belső piac miatt. Minél különbözőbbek a rendszerek a tagállamokban, annál rosszabbul működik majd a belső piac. A HÉA a szolgáltatások hozzáadott értékére épül, és így van ez a termékek esetében is. Így módon az adó elkerülés elleni küzdelemben is hasznos lehet, főként, hogyha határokon átnyúló, átévelő forgalomról van szó. Fontos a KKV-k tehermentesítése is. Különböző intézkedések a belső piacon már erre irányulnak, de mit tehetünk még ezen felül? Egy digitális rendszer bevezetésére van szükség annak érdekében, hogy a belső piacot jobban tudjuk támogatni, egyszerűsített rendszerre van szükség a szolgáltatások esetében, és hozzá kell igazítani a szolgáltatási irányelvet a meglévő körülményekhez. Emellett intézkedéseket kell foganatosítani az adókorlátok lebontására, és egyszerűsíteni kell a HÉA rendszert. Természetesen figyelembe kell venni az online internetes kereskedelmet és a személyes forgalmat, és Tapasztalhatjuk ezt például akkor, amikor könyveket rendelünk az interneten. Több oka is van annak, hogy felül kell vizsgálni a hiarendszert, ilyen például a gazdasági válság is. Több bevételre van szükség, egyes tagállamokban talán csökkenteni is kellene az adókat, és kevésebb terhet kellene róni a munkára, de növelni kellene ezzel szemben a héját. Fontos természetesen látni azt is, hogy a népesség egyre idősödik, és ezért felvetődik a kérdés, hogy a közvetlenről a közvetett adózásra történő átmenetet hogyan kellene kialakítani. Nagyon fontos egy egyensúlyt találni a két adóztatás módszer között, és a reform esetében nagyon fontos, hogy a szubszidiaritás elvét összeegyeztessük a harmonizáció folyamatával. Nem szabad túl sok variációnak létrejönnie az adórendszerben, annak érdekében, hogy közérthető legyenek, közérthetők legyenek a különböző rendszerek. Ami pedig az adókedvezményeket illeti világos listát kell készíteni a különböző termékekről, szolgáltatásokról. Több ezernyi kivételre vonatkozó szabályozás létezik a KKV-k esetében is többek között, ami könnyíti a csalást a kisebb és nagyobb mértékű csalási eseteket. Ezért azt gondolom, hogy az EU javaslata mindenképpen üdvözlendő egy európai hiá bevezetésére. Köszönöm. Kozsusznyik kolléga kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnökasszony, hölgyeim és uraim. A jelentésben a bürokrácia csökkentése fogalmazódik meg egyik célként, ezt üdvözlöm. A HÉA jogalkotás kapcsán ez fontos mondanék egy példát. Egyre idősebbek az EU polgárok, így a munkaerőpiacon egyre több takarékosságra lesz szükség, és a, az államháztartások is jobban megterhelődnek, ehhez szükség lenne az indirekt, a közvetett adókra jobban, mint eddig a közvetlenek helyett. Ugyanakkor óvatosságra intenék, mert minden adóreform ha kiterjesztik valamennyi tagállamra, akkor további egyenlőtlenségek eh, keletkezhetnek, maradjon meg a tagállamok hatáskörében a héja kulcs megszabásának lehetősége. A harmonizáció csak rossz és problémat, problémákat okozna eh, a pokolba vezető út. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy Obermeier képviselő nincs itt a körünkben, Úgyhogy megadom a szót Toloján úrnak két percre. Mulțumesc, doamnă președintă. Criza a făcut ca multe state... Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony. A válság következtében nagyon sok tagállam növelte az, a kulcsait. A héja így aztán nagyon fontos bevételi forrása a tagállamok eh, államháztartásának. Tanítványommal, tanítványaimmal különböző információs köröket szoktunk vizsgálni. Sokszor vitánk egyik témája a héja, és az emberek úgy vélik, hogy a héja teher Európa miatt olyan nagy, illetve az európai rendszer bonyolultsága miatt olyan magasak a héja terhek. Mindenképpen támogatom Káza úr javaslatait. Ezen javaslatok értelmében minden egyes tagállamban csökkenne az áfa mentes, a héja mentesség köre. Mely a mentesség egyébként valószínűleg csak a bürokratikus terheket növelik. Természetesen a bürokratikus terhek csökkentése számomra is fontos. És az új rendszer értelmében ez meg fog valósulni. Ugyanakkor nem vagyok abban biztos, hogy az általános héjamentesség, a non-profit szervezetek, a jótékonysági szervezetek vagy civil szervezetek esetében eh, bizony, biztos, hogy jóhoz vezetnek. Példákat most nem mondok, de szerintem ezeknek a, ezeknek a szervezeteknek és képéseknek kell lennie fizet, eh, áfát fizetni, vagy héját fizetni. Köszönöm, Ludvigson kolléga. Eh, tak, fru talman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Általában véve ez egy jó szöveg, jó jelentés ott van a lényeg, legyen kevesebb a bürokrácia, előzzük meg a csalásokat keményebben, legyen egyszerűbb a rendszer. A héja irányelvet valóban ezen a, ezeken a területeken kell javítani, ugyanakkor a non-profit szervezetek számára előírandó szabályok tekintetében az a véleményem, hogy itt van egy kiskapu az irányelvben Ausztria, Svédország, Dánia az utóbbi években a bizottság részéről kritikát kapott, amiatt, hogy nincsen erre a területre vonatkozó keret szabálya. Most ezek az országok megváltoztatják az áfa héja rendelkezéseiket, és a legjobb megoldás az lenne, hogy ha irányelv megadná a tagállamoknak eleve a lehetőséget, hogy általános héjamentességet biztosítsanak a non-profit szervezeteik számára. Ez túl megszorító a jelenlegi szöveg, ugyanakkor szétdarabolódik a a mentességek köre és a nemzeti rugalmasságot, a tagállami rugalmasságot csökkenti. A non-profit szervezetek általános kivétel lezettsége a, megindítaná, beindítaná a civil társadalmat és egy jó működő demokrácia alapját erősítené meg. Nyilvánvaló, hogy ez a kivétel nem torzíthatja a versenyt, a non-profit tevékenységeket szűk körülön kell definiálni, amelyek egyértelműen elhatárolhatók a profitorientált tevékenységektől. Ez az általános kivétel nem javítaná közvetlenül ezen cégek helyzetét, viszont jelentősen csökkenteni az administratív terheiket, illetve az államét is. És nem kellene annyi állami támogatás sem akkor. És akkor csökkenne két területen is a bürokrácia. Örülök annak, hogy a jelentés világosan uh, megfogalmazza a bizottság felé, hogy a non-profit szervezeteknek meg kell adni az általános héjelmentességet. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy Kurszki képviselő sincs itt a teremben. Épp most érkezett. Megadom neki a szót egy percre. Unia Europejska zakłada, że przez podniesienie VAT... Az Európai Unió úgy véli, hogy ha a kulcsot növeli a tagállamokban, akkor az Európai Uniós költségvetésbe is átfolyik ez a bevétel. Ez nem feltétlenül van így. Nézzük meg például az elmúlt 24 óra eseményeit. A, a KKV szervezetek úgy ért, szervezetek véleménye szerint idejük nagy részét a KKV-k adminisztrációval döltik, sok nagyon kis vállalatnak, mikrovállalatnak be kell zárni kapuit, és nagyon sokan elveszítik majd munkájukat, pontosan a bürokratikus terhek miatt. A jó megoldás az lenne, hogyha lenne egy standardizált eh, héja kulcs az Európai Unió egészében, amely offline és online is alkalmazható. Tehát az egyes egy termékfajtára minden egyes tagállamban ugyanilyen, ugyanolyan héjakulcs lenne ami a fogyasztást illeti, tehát a, fogyaszt, a fogyasztási adót kell e, megnövelni, és a lehető legalacsonyabb adókulcsokat kell támogatni. Gál Pelc, hogy következik. Köszönöm szépen, elnök asszony

Grazie, la parola. Köszönöm szépen. Schwab képviselő kapja meg a szót. Két perc. Elnök asszony, kedves kollégák, tisztelt biztos úr! Az időszakosan létrehozott HÉA rendszer az Európai Unióban, amely most már 17 éve létezik, manapság egy nagyon nagy korlát az európai vállalatok számára, ami a belső piaci tevékenységüket illeti. A szabályozások összetettsége és a különböző nemzeti megvalósítás jelenleg akkora admin, hatalmas adminisztratív terhet ró, különösképpen a KKV-kre, amely így már nem elfogadható. Különös tekintettel az elektronikus kereskedelemre, a határokon átnyúló kereskedelemre, amely növekedési potenciáját tekintve alapvető fontosságú a belső piac számára, Különös tekintettel erre le kell bontani a korlátokat, hiszen ennek javát, ez a fogyasztók javára is szolgál. A gazdasági és pénzügyi válság háttere előtt ezért az Európai Bizottság kezdeményezése elengedhetetlen, biztos úr, és nagyon üdvözlöm a zöld könyvet is, illetve annak kezdeményezéseit. Üdvözöljük a az eljárások egyszerűsítését és a bürokratikus korlátok lebontását. Káza kolléga nagyon jó javaslatokat tett, ilyen például egy európai standardszámla bevezetése, illetve az ÁFA a héja bejelentések gyakoriságának csökkentése. Emellett sajnálatos, hogy a tagállamok a származási hely elvének megvalósítása tekintetében nem működnek együtt megfelelő értékben egymással. Nem csak a tagállamok, hanem az Európai Parlament is a bizottság is támogatta ezt hogy most egyre inkább elmozdulunk a fogyasztás helye szerinti elv felé, nem optimális, de valószínűleg mégiscsak egy járható út. Összességében egy rendeletet támogatnánk egy irányelv helyett annak érdekében, hogy jobb, egységesebb alkalmazást tegyünk lehetővé az Európai Unióban, ami a HÉA szabályokat illeti, és egy hatékony rendszert hozzunk létre a belső piac és az ott tevékenykedő vállalatok számára. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, ez szállja képviselő. Következő két perc. Puhemies, hyvä komissári! Elnök asszony, tisztelt biztos úr! Köszönöm Káza jelentéstevőnek ezt a kiegyensúlyozott szöveget. A parlament világos álláspontja tükröződik ebben a szövegben, ami a HIA rendszer reformját illeti. Nagymértékben különböznek az adókulcsok, a különböző adó kedvezmények, adó mentességek a tagállamban, ez nehézségeket okoz a működő belső piac számára, és ezért szükség van egy reformra a e rendszer tekintetében. Különösen fontos a reform során a gazdasági válság következményeinek figyelembevétele. Ez azt jelenti, hogy fontos az adó elkerülés elleni küzdelem fokozása, ezért az adóhatóságok együttműködésére van szükség, és világos stratégiát kell felvázolni, ami az adócsalás elleni küzdelmet illeti. Szükség van azonban egy zöld héja stratégiára is, amelynek azonban nem szabad további gondokat, problémákat okoznia. Ezen felül a héjával kapcsolatos adminisztratív terheket csökkenteni kell. Emellett remélem, hogy az új rendszerben nagyobb figyelmet szentenek a, szentelnek a munkahelyek kérdésének, hiszen a reformnak ahhoz kell vezetnie, hogy végül valóban könnyítsünk a vállalatok helyzetén. Emellett szeretnénk azt is, hogy a tagállamoknak lehetősége nyíljék arra, hogy a civil társadalmat erősítsék, és remélhetőleg a tagállamok meg is ragadják a lehetőséget. Köszönöm szépen, Fernándes követ. képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is eh, engedje meg, hogy eh, gratuláljak a kollégámnak, Káza úrnak, hiszen valóban kiváló munkát végzett. A HEA rendszer egyszerűsítését és harmonizálását támogatja. Ezáltal növekszik az átláthatóság és a hatékonyság, ami egyidejűleg a bürokrácia és a csalási lehetőségek csökkentés, csökkenését vonja maga után. Ezáltal erősíthetjük a belső piac működését, valamint az Európai Unió versenyképességét, valamint az euróvezet versenyképességét is, erre mindenképpen szükség van. A csalás elleni küzdelem rendkívül fontos a HIA rendszeren belül, hiszen ezen csalások akár 100 milliárd euró veszteséget okozhatnak. A HIA bevételek a az összadóbevételek 21%-át teszik ki a tagállamokban, ez azt bizonyítja, hogy egy nagyon fontos jövedelemforrásról van szó a nemzeti költségvetések esetében. Részint akár a legfontosabb jövedelemforrás is ez. Ezért világos normákra van szükség, és támogatjuk a semlegesség elvét. Ugyanakkor szeretnénk csökkenteni azokat az administratív terheket, amelyek az Európai Unió jogszabályra vezethetők vissza a HÉA rendszeren belül. A KKV-kat nem szabad arra kényszeríteni, hogy a HÉA rendszerrel küzdködjenek. És nem csak a vállalatok esetében igaz ez, hanem a KKV-k esetében is, akik az Európai Unióban a vállalatok 99%-át teszik ki, valamint a munkahelyek eh, több mint 76%-áért felelősek, illetve azokat teremtek meg. Portugáliában a KKV-k teremték a munkahelyek 84%-át. Eh, Azok a tagállamok, amelyeknek külső segítségre, támogatásra van szükségük, különös figyelmet kell fordítaniuk a HIA rendszerre. Ezen tagállamok ban növelni kellett az adókat, most pedig meg kell vizsgálniuk azt, hogy a csökkentések mennyiben szükségesek, listákat kellene készíteni arról, hogy milyen termékek, illetve szolgáltatások esetében indokolt ez a, ez a lépés, ezért fontos az elemzést elvégezni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mázzoni képviselő asszony következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy nagyon időszerű ez a jelentés, örülök annak, hogy Kázar ilyen jó munkát végzett. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament végre kinyilvánítsa véleményét, állásfoglalását a HÉA reformjával kapcsolatban. Úgy vélem, hogy nagyon erőteljesen fogalmazta meg Káza úr a célkütőzéseket, ezeket mindenképpen támogatjuk. Kiemelném a harmonizáció eszközeit. Úgy vélem, hogy nagyon megfelelően szólt arról Káza úr, hogy a tagállamok autonómiáját figyelembe kell venni, tehát a szubszidiaritás elvének meg kell felelni itt is. Még két dolgot emelnék ki, ezen, kérdések, ezen kérdésekről kell a bizottságnak legfőképpen elgondolkodni, az egyik a héjamentesség, nagyon fontos lenne, hogy itt tiszta helyzetet teremtsünk a non-profit szervezetek esetében, de amikor ezen elgondolkodik a bizottság, akkor arról is gondolkodjon el, hogy itt nagy takarítást kell végezni, sok olyan szervezet kapott adómentességet, amelynek, erre, amelynek nem kellett volna. Nagyon fontos még a, a, a különböző bürokratikus terhek csökkentése, a hatékonyság növekedése, illetve az e-kormányzás minél nagyobb mértékű használata. Ez mindenképpen hasznos a KKV-knak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Madzoni asszony mondja. Az elnök most pedig a spontán hozzászólások következnek. Elég sokan jelentkeztek, Kérem, hogy mindenki tartja, tartsa be a hozzászólási időt. Luanu. úr. Stimați colegi, taxa pe valoare adăugată este o sursă indispensabilă de venituri pentru bugetele naționale. Köszönöm szépen. A HEA fontos bevétel a nemzeti költségvetések számára, és sok tagállamban ez volt a legfőbb bevételi forrás. Tehát a háa, héja begyűjtése, beszedése a GDP nagy részét teszi ki, sőt, mióta növelték egyes tagállamokban a héja kulcsot, így ez még inkább így van. Ugyanakkor a cégek administratív terhének mindegy 60%-a kapcsolatos a héjával. Tehát meg kell tartani a héját, de egyszerűsíteni kell a rendszert, és akkor mindenkinek jó lesz. A leggyorsabb, lehetséges leggyorsabb végrehajtásában vagyunk érdekeltek az új rendszernek. Harmonizálni kéne legalábbis az adójogokat és a határokon átnyúló szolgáltatók lehetőségeit növelni kell, a gazdasági szereplő költségeit csökkenteni kell, mert ha ilyen nagy a terhük, akkor nem marad nekik beruházásra. Ezt a problémát meg kell oldani. Köszönöm szépen, most megadom Uzsasz úrnak a szót. Mulțumesc, doamna președintă. În condiții de criză economică... Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy a Kutas úr a gazdasági válság és a deficit problémák közepette a héjat nagyon fontos bevételi forrás a tagállamok háztartásai számára. A héj a kulcsok növelése nem feltétlenül jár azonban gazdasági fellendülése is. Az élelmiszerek esetében Romániában 24%-os a héja, ez nem jelenti azt, vagy ez nem járt azzal, hogy a fogyasztás növekedett volna, sőt, csak a szegénységet növelte. Úgy gondolom, hogy alternatív forrásokra kéne gondolni. A fogyasztók szenvednek a héjakulcsok növekedése miatt, és a KKV-k is, pedig ők az európai gazdaság motorja. Jól örülök annak, hogy a KKV-k esetében egy héja, maximális héja kulcsot szab meg a bizottság. Köszönöm, mondja az elnök. Rübig úr. Mr. Rubiks? Rubiks úr. Es arī augstu vērtēju to darbu, kas ir paveikts, lai izanalizētu. Nagyra értékelem az előadó munkáját, mert kimutatta a helyzet problémáit héja ügyben. Minden, amit itt le van írva, azt bizonyítja, hogy az utóbbi 17 évben rossz úton jártunk, és persze ennyi idő elteltével egyre nehezebb beszedni a héját, egyre több a bürokrácia, és így egyre több a kiskapó és a csalás is. Most az a benyomásom, hogy új patkót próbálunk rárakni egy öreg lóra, nem biztos, hogy ez megoldja a problémát. Lehet, hogy más megoldásokon kéne gondolkodni a héja helyettesítésére. Például egyfajta új forgalmi adóban kéne gondolkodni, ez egyszerűsíteni a közigazgatási eljárásokat, és elkerülhetnénk a csalásokat. Páska úr következő. Köszönöm szépen. A héja a tagállamok esetében az egyik legfontosabb bevételi forrás az Európai Unióban. A határokon átnyúló kereskedelem során sok csalási ügyre kerül sor, ezért nagyon fontos új megoldásokat találni a mi a héja kivetését illeti. A az adópolitika a tagállamok kompetenciájához tartozik, ezért az Európai Unió csak korlátozottan avatkozhat be ebbe a témakörbe, mégis a javaslat nagyon sok jó ötlettel szolgál a rendszer javítására. A HEA rendszer széles körű, és az OECD szerint sokkal jobban lehet koordinálni a különböző mechanizmusokat, különös tekintettel a határokon átnyúló tranzakciókra. Egy további javításhoz vezethetne az adminisztratív terhek csökkentése, ilyen például az adóbevallás digitális módon történő megoldása, illetve a különböző nyelvsemleges nyomtatványok ez egyszerűsítheti a fogyasztók életét és átláthatóvá tenni a rendszert. Köszönöm. Τώρα ο κύριος A jelentéstevő a harmonizáció hiányáról beszél, mint problémáról, hiányosságról a héja rendszerben, tehát az egyáltalán nem tudok egyet érteni. A héja legfőbb célja az, hogy be, bevételt kreáljon, nem, és másodszorban azért, hogy gazdasági fellendüléshez vezessen, de nem az a cél, hogy harmonizációt teremtsen. A tagállamok pontosan tudják, hogy milyen szükségleteik vannak, ezért ők döntik el a héja kulcsokat. Tehát nem lárpurlár szedjük be az adókat, nem azért szedjük be az adókat, mert a szomszédban is beszedik őket elképzelhető, hogy egy forgalmi adóval lehet ezt, lehet ezt kicserélni. Hogyha azonos kulcsok vannak, harmonizált kulcsok vannak, az nem felel meg a jelenlegi szükségleteknek, hogyha mentességet vezetünk be, akkor kevésbé lesz regresszív a héja. És nagyon sok héja kulcs elvérzik majd a harmonizáció során.

40 évvel ezelőtt vezették be a héját, és itt az ideje, hogy megújítsuk a rendszert, azzal a célral, hogy az egységes piac harmonizáltabb legyen. Nem mindegy, hogy milyen típusú héjáról beszélünk, de az EU 2020-as stratégia szempontjából nélkülözhetetlen a héja, és a növekedéshez is és az intelligens konszolidációhoz is szükséges eszköz a háztart, államháztartások konszolidációhoz. A HIA e rendszer legyen egységes, ehhez nyilván az egyes országoknak különböző intézkedéseket kell tenniük technológiai, társadalmi problémáik függvényében, de csökkenteni kell alapvetően az adóterheket, és ezáltal pont több adót lehetne behajtani. A az adórendszer önmagában is költséges, és csökkenti jelenleg a vállalkozások versenyképességét. Egy egyszerűbb rendszer az államot és a cégeket is tehermentesíteni. Ha, ha egységesebb lenne a rendszer, akkor kevesebb lehetne a kibúvó is. Köszönjük szépen Flasikova Benyavászonynak. Van még valaki, aki meg kíván szólalni a spontán felszólalások körében? Peseszki asszony. Foarte doresc să-l felicit și eu și pe colegul meu. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Káza kollégának, amiért elkészítette ezt a kiváló jelentést. A HEA nagyon fontos bevétel forrást jelent a nemzeti költségvetések esetében, azonban válsághelyzetben vagyunk jelenleg. Ezért nagyon fontos ügyelni arra, hogy a hozzáadott érték adót és más adónemeket ne növeljék az államok. Alternatívákat kell te, te, teremteni. 24%-ra növelték Rom- Romániában a hozzáadott értékadót, ami főleg a vállalatok számára volt rossz és nagy nyomást gyakorolt rájuk. Kezdetben a kormány úgy gondolta, hogy ezáltal a gazdaság újra fellendíthető, de ennek épp az ellenkezője történt. Románia pont emiatt nem tudott kilábalni a recesszióból jobb lett volna másként eljárni. Románia ma egyike azon országoknak, ahol a legmagasabb a héja, és ezért meg kell vizsgálnunk a rendszert. Köszönöm szépen, Bazeszko asszony. Kelly úr is szólt kér. Kelly úr. Just following on from my colleague. Csatlakoznék Bazeszko asszony kommentárjához, valóban ösztönözni kell a gazdaságot. Örül, örömmel mondhatom el azt, hogy az új ír kormány idén olyan javaslatokat tett, amelyek értelmében az éttermek és más hasonló szektorok esetében csökken a héja. Ez nagyon jót tett a KKV-knak, illetve a vállalkozásoknak. Ennek eredményeképpen a fogyasztók felé a fogyasztókat terhelték meg ezzel a terhelték meg ezzel az adófajtával. Nyilván van még olyan terület, ahol stimulálhatjuk a gazdaságot a kulcsok csökkentésével. Hosszú, hosszú távon ez lehet, hogy pozitív, de rövid távon negatív hatása is vannak. Köszönöm, mondja az elnök. Ezzel lezárjuk a spontán hozzászólásokat. Megadom a szót Semeta biztos úrnak. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Köszönöm önöknek is a megjegyzéseket, felszólalásokat, támogató hangvételüket. Örülök annak, hogy az Európai Parlament és az érintettek nagy, sok kérdésben egyetértenek, hasonlóak a prioritásaik, Mindenkinek az érdeke, hogy egyszerűbb, csalás, biztos és hatékonyabb héja rendszer legyen, amely az egy egységes belső piacot erősíti. Úgy érzem felszólásaikból, hogy támogatják alapvetően kezdeményezésünket. Ez nagyon szükséges is most, mert ez egy óriási feladat ennek a végrehajtása. Ne felejtsük el, hogy az európai héjaszabályok többsége a 113-as szerződési cikre alapul, amelyet a tanács valaha egyhangulag fogadott el. Ha a tanács is most tanácsról is elvárjuk, hogy ellépjen a jelenlegi státuszkóról, akkor el kell lépnie majd a business as usual elvé, elvétől, és problémákkal fog szembesülni. A bizottságnak figyelembe kell vennie, az Európai Parlament ajánlásait figyelembe is fogjuk venni a HÉA e reformjának következő fázisában. Hamarosan véglegesítjük a HÉA e jövőjéről szóló közleményünket, végéig ez meg fog jelenni, és ezzel párhuzamosan azon is dolgozunk, hogy konkrét javaslatokkal éljünk egyes aspektusok javítása tekintetében a csalás csökkentése, jobb, harm, jobb együttműködés, a tagállamok közötti jobb összefogás, illetve a kivételek ügyében, amelyekről ma mind volt részletesen szó, és amelyek persze a stratégiának is részét képezik. Végül pedig meg szeretném köszönni még egyszer az Európai Parlamentnek, és különösen Kassa úrnak, a komoly támogatást és a konstruktív munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. A jelentéstevő zárja le ezt a vitát. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégámnak a mai megnyilvánulásokért megnyilvánulásukért, megköszönöm a támogatásukat, és remélem, hogy ez majd megnyilvánul a későbbiekben a szavazás során is. A részletek között említhetem azt, hogy a bürokratikus terhek, a bürokratikus költségek kérdéséről alapvetően megegyezés volt. Ez a KKV-k szempontjából nagyon fontos, és ugye a KKV-k alkotják az európai gazdaság gerincét ők szenvedik meg jelenleg leginkább ezt a bonyolult rendszert, és azt gondolom, hogy az új reformnak, hát, a reformnak azonnali hatása lehet, és ezt a reformnak ennek a részét legalábbis gond nélkül meg lehet valósítani. A reform értelmében standardizált, egységes számlák lennének érvényben Európában, ez számos jelenlegi gondot megoldana. Itt egy számkódon, számkód alapján lehetne az adatokat harmonizálni. Ez a módszer a fordítási problémákat is áthidalja. Arra kérem a bizottságot, hogy a, hogy a lehető leghatékonyabban alkossák majd meg ezt a rendszert, és az lenne a célunk, hogy világos szabályok legyenek érvényesek az összes tagállamban, amelyeket be tudnak tartani a vállalkozások. A vállalkozásoknak azt teszi ott, hogyha jogbiztonság és adóbiztonság légköre jellemzi a tagállamot, a működésük szinterét. Tehát egyértelmű és még egy dolgot szeretnék hozzátenni, hogyha egyértelmű az eljárási mód, akkor sokkal hatékonyabb, ha nem irányelveket alkotunk, hanem rendeleteket. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, az árnyékjelentéstevőket, a segítőimet, asszisztenseimet, az EGSB-nek is szeretnék köszönetet mondani, és remélem, hogy a mai napon a szükséges támogatást megkapja majd ez a jelentés, és egyértelmű üzenetet tudunk küldeni a bizottságnak a héja jövőjéről. Köszönöm. Köszönöm szépen, kollégák! 11.30-kor fogunk szavazni erről a témáról. Most rátérünk a következő napirendi pontunkra. A bizottság nyilatkozata az amerikai munkahelyteremtésről szóló törvényről. Biztos úr, öné a szó.